Uh, good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Svédül fogok beszélni, ahogy szoktam. Hej och Mindenkit üdvözlök. A szakbizottságunk második ülésén, tegnap volt az első. A 15-ös ponttal folytatjuk és ez pedig az Európa Tanács Egyezménye a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről. A bizottság nemrég írta alá ezt az egyezményt, amelyet már 21 ország aláért, és Törökország még nem nem tudom, hogy ki olvasta a Kunkból ezt. Én olvastam ezt az anyagot, és roppant imponáló dokumentum. És ebben a bizottságban és a parlamentben nagyon erősen szorgalmaztuk, hogy a bizottság ezen a területen mindenképpen javasoljon irányelvet. A bizottság dokumentuma nagyon sok mindent lefed, abból, amivel mi foglalkozunk itt, és a bizottságban nem csak a tartalomról van szó, hanem eh, itt azt is szeretnénk megbeszélni, hogy eh, mi mit tehetünk, és természetesen várunk arra, hogy a tagállamok ratifikálják. És most megnézzük, hogy az Európai Unió mint intézmény hogyan ratifikálja majd ezt a dokumentumot. Most nem fogok erről beszélni. Itt van az Európa Tanács képviselője, és majd ő fog erről a dokumentumról beszélni. Tehát átadom majd neki a szót, de nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt van. Örömömre szolgál, hogy eh, itt van múlt héten Tiranában, Albániában jártuk és egy eh, Ebben az összefüggésben megemlíteném, hogy egy kézikönyv is született a témáról, és a kézikönyv elolvasása után az államok majd ratifikálhatják a dokumentum teljes ismeretében. Tehát üdvözlöm Kopácsi Di Mikéle asszonyt, és rögtön át is adom ki a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr hagy ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönöm önnek és a szakbizottság tagjainak, hogy eh, az Európa Tanácsnak lehetőséget adtak, hogy az egyezményről eszmét cseréljünk arra, hogyan tudunk együttműködni, tovább lépni. Az, a gondolat már egy ideje megszületett Strasbourgban egyébként, és eh, egy munkaebéden találkoztunk, amit Lambert kollégájuk szervezett annak idején, az európai parlamenti képviselők támogatása nem csak úgy nagyon értékelt az Európa Tanács részéről, hanem nagyon fontos is ahhoz, hogy életbe léphessen az egyezmény. Nagy érdeklődéssel figyeljük az önök erőfeszítéseit -e téren, hiszen épp az európai parlamenti képviselők voltak azok, akik ö, szerették volna, hogyha konkrét utalás történik az egyezményben az emberi jogi éves jelentésre, és világos utalás áll az irányelvről is a dokumentumban. a áldozatok, a bűncselekmények áldozatainak nyújtott szolgáltatásokról vagy segítségről. Úgyhogy továbbra is számítunk a támogatásukra. Tudom, hogy éppen most jöttek haza Tiranából, ahol, az Európa, ahol a parlamenti hálózat tagjaival találkoztak, mert az Európa Tanács parlamenti hálózatának tagjaival, Kleveti asszonyt is látom itt az ismerős arcok között, vagy láttam, aki az egyezmény előkészítésében vállalt komoly szerepet ennek az intézménynek a részéről. És hát továbbra is szeretnék önök együtt dolgozni, tájékozódni. Van néhány a kézikönyv ö, példán nálam, nem túl, tudtam túl sokat elcipelni, de néhány példány ott van a beáratnál, ám bizonyal lesz alkalmunk még több példányt eljutatni önöknek, legalábbis kollégáim a közgyűlésen szívesen tennék ezt. Bota úrral is találkoztak, aki további üléseket szervez majd a közgyűlés részéről. A parlamenti hálózat, a közgyűlés parlamenti hálózata az erőszak nélküli nők, vagy nők erőszak nélkül című szerveződés önök előtt is nyitva áll, önök is lehetnek egy hálózat tagjai, és vállalhatnak munkát az egy, a közgyűlés feladatainak ellátásában. A következő évek egyik prioritása lesz ez, hogy az egyezményt mindenki aláírja, ratifikálja minden tagállam. Nem akarok sokat papolni a, az egyezmény elemeiről, hiszen ennek már foglalkoztak ezzel, de azért néhány pontot kiemelnék. Először is. Ez az első és egyetlen jogi eszköz, mely Európában rendelkezésre áll ebben a témában, és amely a nők elleni erőszak, a családon belüli erőszak ügyét, mint emberi jogi kérdést taglalja. Azok a rendelkezések, amelyeket az egyezmény tartalmaz, nemzetközi ö, szinten is érvényesülnek. Más nemzetközi szervezetek is érdeklődéssel fordultak az irányba, az EBS, e az ENSZ szervezete, az ENSZ emberjogi szervezete egyre inkább referenciaként, egyfajta normaként alkalmazzák ezt az egyezmény szorosan együttműködnek velünk, annak érdekében, hogy az egyezmény érvényesüljön ne csak az Európa Tanács tagállamai körében, hanem azon túl is. Az egyezmény akkor lép életbe, ha megtörténik a ratifikáció. Ezen dolgozunk igen keményen, mert nagyon szép dolog egy, egy jogi szöveggel bírni, de ez csak írott malaszt marad, hogyha nem ratifikálják, és nem lép életbe, és nem hagyják végre a tagállamok, tagországok. Nyolc Európa tanácsi ratifikációra várunk még. Az egyezmény négy, a 4P arra alakul. A integrált politikák az ötödik eleme, az alapvető négyen túl, ezzel is foglalkoznunk kell, azzal nevezetesen, hogy az áldozatok megfelelő védelmet kapjanak. Mindenféle hátterű lányokat és asszonyokat érint, függetlenül kortól, vallástól, szociális státusztól, szexuális orientáció, mind-mind ezek az aspektusoktól függetlenül más családon belüli erőszakra is kiterjedhető az egyezmény hatája, tehát gyerekekre is, férfiakra is, nem csak nőkre tehát. És az idősekre is kiterjed, ami nagyon fontos. Van egy nagyon fontos vetülete még ennek az egyezménynek, ezt szeretném aláhúzni. Ez egyfajta attitűdváltást, integrált politikákra való átlépést jelent gyakorlatában. Az egyezmény a nemzeti emberjogi szervezetek és civil szervezetek szerepét is kihangsúlyozza. Az államok, amelyben ratifikáltak, egy holisztikus választ kell adjanak a nők elleni erőszakra, mindenféle eszköz beleértve a nemzeti parlamenteket, az emberjogi szervezeteket, egy civil szervezeteket és amelyek az országban működnek. Több új fontos bűncselekményt is megállapít, például a fizikai és pszichológiai erőszak, szexuális erőszaknak különféle formái, nem erőszak, a szexuális zaklatás, a kényszerházasság, a női nemiszer megcsonkítása, az erőszakos abortusz és, steril, és sterilizálás. Ezek e, e, egyik némelyik eleme már most is a tagállamok büntető törvénykönyvben van, de vannak olyan cselekmények is, amelyek még nem, és ezáltal lesznek bűncselekmények. A jövőbeli monitoring mechanizmus biztosítja majd a végrehajtást, és megengedi annak, megnyitja a lehetőséget a parlamentektől, az parlamentektől, a civil szeretektől és nemzeti ö, emberi intézményektől való információ beszerzés módját is kialakítja. A parlament szerepe az egyezmény végrehajtásában több cikkben kap említést, például a hetes cikk az isztambuli egyezménynek felhív arra, hogy egy átfogó és koordinált politikák szülessenek, és azt kéri, hogy minden érintett szereplőben, illetve a parlamenteket és képviselőket is kapjanak szerepet. A 17. cikk a parlamentek vég, ö, szerepét mut, ö, emeli ki a monitoring tevékenységben. Nemzeti parlamenteket is meghívják ab, arra, hogy az intézkedések végrehajtását ellenőrizzék. És az egyezmény aláírói a, beterjesztik az éves jelentéseiket a végrehajtásra a nemzeti parlamentek elé. Nagyon fontos szerepet ró ez tehát a parlamentekre. Ezen túl a parlamenti közgyűlés a Európa Tanácsnak időről időre értékeli a végrehajtást ahogy korábban is említettem, az isztambuli egy egyezmény arra törekszik, hogy a gondolkozás mód megváltozzon. Ez azt is jelenti, hogy a nemzeti jogszabályok meg kellene változtatnak, és a gondolkodás mód. Ebben tehát a parlamenti képviselők is fontos szerepet játszhatnak. A nemzeti közi normák és egyezmények végrehajtása, a nemzeti jogszabályok alkotása terén és a tagállami normák kialakítása terén. Hol állunk? Hol állunk a végrehajtásban? Ma 14 EU tagállamra írta alá, máig Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Luxemburg, Málta, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország és Egyesült Királyság. Lengyelország bejelentette, hogy alá kívánja írni a hónap vége előtt az egyezményt. Ezzel az EU tagállamok száma 15-re emelkedik. Nagyon fontos, hogy továbbra is sürgessék hazai tagállamaikat, hogy írják alá az egyezményt mielőbb, hogy aztán életbe léphessen. Számítunk a támogatásukra abban, hogy elérjük a tízes ratifikációs számot, a varázsszámot. Kérdés, hogy az EU intézményrendszere hogyan kapcsolódhat be, hogyan épülhet be ebbe a képbe. Bizottságbeli kollégám bizonyal szolgál majd erről információról mindjárt, ám mint mondottam, az egyezmény nyitva áll az Európai Unió előtt is, hogy alá, az is aláírhatja, mint jogi személy. A kollégától beszélt, bizottsági kollégától beszéltett információ szerint most folyik egy tanulmány, amely megvizsgálja azt, mi hozzáadott értéket hozhat az egyezmény aláírása és ratifikációja az Európai Unió részéről. A, nagyon gyakran hallunk olyan érveket, hogy a legtöbb téma és ügy, melyre kiterjed az isztambuli egyezmény, a tagállamok joghatósága alá esik ám reméljük a bizottság tanulmánya majd pontosabban meghatározza, hogy a joghatóságok, illetve a hatáskörök hogyan alakulnak. Ha az EU aláírja és ratifikálja az egyezményt, akkor, a, akkor aláíró félként szerepel majd. Ez például a tagállamokon túli ö, státuszt is jelent egyben. Az EU tagállamok tehát ez esetben az EU-val együtt és párhuzamosan írnák alá is ratifikálnák. Ezáltal minden jogszabályalkotás, program is kellene, hogy illeszkedjen az isztambuli egyezményhez az EU-n belül. Ez elviekben. Tehát mindig feltételezzük továbbra is, hogy az EU aláírja és ratifikál. Ez az intézkedések és gyakorlatok harmonizációját jelenteni majd az EU egészében, a, a nők elleni erőszak és a, családján, a családon belüli erőszak témájában. Több kérdés nyitva még ebben a, az ügyben, úgyhogy nem akarok még ö, tovább nem akarom tovább taglalni ezt, csak akartam egyfajta áttekintést nyújtani önöknek arról, hol, hogy áll a ratifikáció folyamata. Az EU van egy kampány folyik, erről biztosan beszélnek majd kollégáim, kifejeztük készségünket arra, hogy részt vegyünk ebben a kampányban, hiszen vannak tapasztalataink kampányokkal, melyek 2006-ban és 2008-ban szerveződtek, és melyek alapját szolgáltatták az egyezményre vonatkozó munkának. A gyakorlati dolgokról beszélve ismertetnék néhány eseményt, melyeket szervezünk, hogy az egyezményt is támogassuk. Három elv irányít bennünket. Kérdés az ugye, hogy mire van szükség a tagállamok részéről, milyen fellépésekre, hogyha egyszer ratifikálták az egyezményt. Aztán ugye fontos kérdés az, hogy fogékonyá tegyék az érintett feleket, harmadsorban pedig a tagállamokon túl, tehát az Európa Tanács tagállamain, tagjain túl is terjeszteni kell, hogy úgy mondjam, ennek az egyezménynek a szellemét. Amikor jogalkotási cselekvési terveket állítunk föl a nők elleni erőszak ellen, akkor mire is kell fókuszálnunk? Az egyik kulcsfontosságú elemére koncentráltunk az egyezménynek. Egyrészt nagyon fontos ez, hogy a jogilag kötelező érvényű, tehát amikor részes feleivé válnak a tagállamok ennek az egyezménynek, akkor nem elég az, hogy valamit csak úgy tegyenek, hanem ez kötelező érvényé válik, és a tagállamoknak az intézkedéseket meg kell tenniük annak érdekében, hogy a nők elleni erőszakot visszaszorítsák és a bűnösök ellen fellépjenek. Számos regionális konferencia került megtartásra sok országban, Szarajevóban volt egy a múlt év során, ahol a dél-európai országokat ültettük az asztalhoz, aztán Pozsonyban volt egy másik, ahol az új EU-s tagállamokat hívtuk meg, illetve Izlandot ezen kívül, és Liechtensteint is, és egy következő konferenciára kerül majd sor jövő évre, Finnországban január közepén ahol a balti és az északi országokat, valamint Németországot, Lengyelországot és az Orosz Föderációt hívjuk meg. Ahogyan elmondtam már, Örményországban is volt, Grúziában is volt Tbilisi-ben egy konferencia, és az ottani nőkkel is nagyon szorosan együtt működünk annak érdekében, hogy ismerté váljon ez az egyezmény. Nyilván az előzetes munkát lezárva majd tovább lépünk, és sokkal specifikusabban körülhatárolható konkrét munkára fogunk koncentrálni. Ez pedig leginkább arra vonatkozik, hogy minél többen ratifikálják, majd pedig végrehajtsák ezt az egyezményt segítséget is nyújtunk már ebben a fázisban, de később is a ratifikáció során. Egyébként egy ratifikáció van, de ez nem azt jelenti, hogy nem zajlik munka. Nagyon sok országban már megindult a munka a ratifikáció felé. Tehát lesz egy olyan időpont 2013-ban, ahol azok az országok, ahol a jogalkotás elemzésének végéhez értek, hogy milyen hatásai lesznek majd ennek az egyezménynek, hogy a ratifikációra kerül, tovább fogunk tudni lépni. Nyilván időbe telik azért az aláírás tól kezdődően, hogy életbe is lépjen és alkalmazásra kerüljön, és a jogi helyzeten változtasson egy ilyen egyezmény. Nyilván ennek egyébként pénzügyi vonzatai is vannak, hiszen van költség, ami ezzel együtt jár. Figyelni kell arra is, hogy nem szabad annak az ürügyén, hogy most válság van, hivatkozni arra, hogy nem tudjuk ratifikálni, egy-egy ország nem tudja ratifikálni az egyezményt. Bizonyára tudják, hogy számos tanulmány készült, amely azt mutatja, hogy sokkal drágább az, hogyha a nők elleni egyezmény nem kerül ratifikálásra. Nem tudom, hogy amennyiben kérdések lesznek, akkor szívesen válaszolok, tessék. Köszönöm. Köszönöm szépen. És nyilván vannak kérdések. Mm, hiszen megvan az alkalom, hogy megvitassuk ezt a dolgot, és most szeretném átadni a képviselőknek a szót. Köszönöm szépen. Üdvözölném Európa Tanácsi kolléganőmet. Ma igazából privilegizált helyzetben vagyok, mert annak a csapatnak a tagja voltam, aki küzdött azért, hogy létrejöjjön ez az egyezmény az Európa Tanácsban. Ez egy nagyon hosszú, nehéz csata volt, viszont sikeresen megvívtuk. És az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének nemek közötti egyenlőség munkacsoportjával sikerült kialakítanunk ezt. Üdvözlöm, hogy itt van. Örülök, hogy egyetért abban az elnök úr is velem, hogy a FAM bizottság egyik legfontosabb dokumentumáról van most szó, amerről tárgyalunk, és elértük azt a pontot, amikor uh, itt van feketén-fehéren előttünk ez a dokumentum, és egy nagyon erős egyezményről van szó, és ez nem csak megelőzésről szól, hanem konkrét intézkedésekről és szankciókról is. Véleményem szerint az Európa Tanács jelenléte mindenképpen üdvözlendő, hiszen most nagyon egyenesen döntünk. És a pénzügyi szintről is döntések születnek majd. Most röviden szeretnék néhány dologra kitérni, amelyet nem fontosnak tartottam, az egyezmény hatályba léptetése és ratifikációja tekintetében. Ez az egyezmény később lép majd hatályba a tagállamokban. De konkrét dolgokról is tárgyaltunk. Az egyik például az áldozatok védelmére vonatkozik. Én ügyvéd vagyok, és évekig a hazámban és az Európa Tanácsban is küzdöttem az áldozatok védelméért, és hogy kötelezően védelemben részesüljenek az áldozatok. Számos áldozat, főleg nők, az egyezmény főleg nőkre vonatkozik, és számos tagállamban még nincsen nemzeti szinten hasonló jogszabály. Amikor a nők áldozattá válnak, nagyon gyakran nem is veszik észre, hogy áldozatok. És amikor észreveszik, hogy áldozatok, akkor nem tudják, hogy mit csináljanak a helyzettel. Természetesen segítségre, jogi segítségre is szükségük van. Ezt említette már. Véleményem szerint a jogi segítség alapvető fontosságú. Úgy gondolom, hogy nagyon konkrét támogatást is nyújthatunk, azáltal, hogy tudatosítjuk az európai tagállamokban, hogy ezeknek az áldozatoknak jogi segítségre is szüksége van. Egy másik nagyon komoly téma, hogy szállást nyújtsunk az áldozatoknak. Segíthetünk az áldozatoknak, azáltal, hogy kivisszük őket abból a környezetből, ahol áldozatokká váltak. Az én országomban két-három ilyen magán menedékhely van, tehát nem az állam finanszírozza. Mindenképpen létre kell hoznunk államilag finanszírozott menedékhelyeket, ahova az áldozatok elmehetnek. Nincsen megfelelő forrás erre a célra. Mindenképpen európai szinten is foglalkozunk ez, kell ezzel. A harmadik téma a megelőzés. Elég gyakran gondolkozom azon, hogy milyen konfliktus van az egyén szabadsága és a szólásszabadság között. Most itt nem a pornográfiára gondolok. A pornográfia nem bűncselekmény. A pornográfiát általában úgy tekintik, hogy mehet, csak a kiskorúak ne nézzék. De általában elmondható. E De igazából ez egy szabadidős tevékenység. De igazából ennek a dolognak nagyon komoly kihatása lehet arra, ami a megelőzés címszava alatt áll ebben az anyagban. És itt általában a nők és férfiak társadalomban betöltött szerepére gondolok. Az ilyen tevékenység során a szerepeket egyenlőtlen módon osztják ki. Hiszen a pornográfia a nőket alacsonyabb rendűnek tartja. Virelá felül în care... Um, Szerintem ezen el kellene gondolkoznunk. És pedig annak érdekében, hogy túlhaladjuk ezt a felfogást. Hiszen a nők imidzse a pornográfiában úgy jelenik meg, hogy a férfiaknak alá vannak rendelve. És ennek a következménye többek között a családon belül erőszak is lehet. Szerintem konkrét intézkedéseket kell hoznunk, például a bevándorlók esetében is. Hiszen a bevándorlóknál is jelen van az erőszak, mindenfajta erőszak. Úgy gondolom, hogy a családon belüli erőszak a nők ellen ebben az egyezményben egy tágabb értelmezés kap, ami nagyon jó, hiszen a szexuális zaklatás is beletartozik. Tehát nagyon jó az, hogy az egyezmény kitágítja a családon belüli erőszak fogalmát. Azonban Európában van egy olyan tendencia, hogy a nők elleni erőszak hagyományokon alapul. Ez főleg bizonyos etnikai csoportokon belül jelenik meg. És ennek óriási hatása van a nők elleni erőszakra. Én azt kívánom magunknak, hogy az Európai Unión belül ezen egyezmény segítségével küzdhetünk ez ellen, és még egyszer szeretném megköszönni előadását, és nyitott vagyok az eszmecserére, nyitott vagyok az együttműködésre, hogy minél hamarabb ratifikálásra kerüljön ez az egyezmény. Köszönöm szépen, és most Morvai asszony kap szót. Köszönöm újra és újra azon gondolkozom, miért van akkora ellenkezés a tagállamok részéről ezzel az egyezménnyel szemben, míg ugyan sokat beszélünk, beszélnek ennek fontosságáról, a tagállamok erőfeszítéseiről a nők elleni erőszak elleni harcban. És ahogy ezen gondolkozom, az a, a következő a következtetésem. Most egy olyan jogi eszköz, emberjogi eszköz jönne létre, amennek aztán annak volna konkrét ereje, hatása, amelyet komolyan kéne venni, amely egy komoly eszközrendszerrel bírna a tényleges fellépésre vonatkozóan a nőkeni erőszak ellen, és amely a státuszkót, a jelenlegi helyzetet, jogi helyzetet megváltoztatná, hiszen a családon belüli erőszak például nem csak Magyarországon nem arról van szó, minden héten megölnek egy nőt. A folyamatos erőszak, a nők verése révén, ami nem szűnik meg, rendszeresen verik a nőt a családban, miatt meg nem, amíg aztán meg nem hal. És gyakran megesik ez. Mindenki értett abban, hogy ez rettenetes, és tenni kellene. Ám a nők elleni erőszak és a családon belül erőszak, és a szexuális erőszak, és minden egyéb nőkelni erőszak azt is jelenti, hogy fenntartják a státuszkót, a hatalmi egyensúlytalanságot a férfiak és nők között, a nőket az erőszak révén fegyelmezik, úgymond, kényszerítik bele ebbe az egyenlőtlen helyzetbe a férfiak révén, és a társadalom kvázi jóvá hagyja ezt és azok a nők, akik nem akarnak, nem akarják alávetni magukat ezen hamis normáknak, akik nem akarják követni az utasításokat, például egy európai parlamenti képviselő azt mondta nemrég, hogy miért kell foglalkozni a családon belül erőszakkal. A nők szüljenek csak négy-öt gyereket, ahelyett, hogy egy-kettőt szülnének, és akkor és akkor tisztelnénk egymást a családban az emberek, és megszűnne a családi erőszak. Hát miről szól ez a kijelentés? Arról szól, hogy milyen szerepet játszik az erőszak. Abban, hogy fegyelmezi a nőket, bele kényszeríti a nőket egy alávetett helyzetbe. Ez a szerepe voltak éppen az erőszaknak, ezért csinálják. Én is jogász vagyok, mint az előző hozzászóló, és ügyvédként, jogászként oly sok bírósági ügyet vizsgálhattam meg, olyan eseteket, amikor nőket megöltek. És oly sok nővel beszélhettem, akik <laughs> ugyan éltek, de erőszak, súlyos erőszak áldozatai voltak. És eleinte egy kicsit meglepett. hogy ugye a bírósági anyagokban ezek a nők oly sok minden rosszat elkövettek, hogy elhanyagolták a háztartást, nem gondozták a gyerekeket, nem foglalkoztak, hogy tanul-e a gyerek, és így tovább. Az üzenet az tehát az volt, hát nem csoda, hogy meg kellett fegyelmezni ezt a nőt, aki ennyire nem látta a feladatait. Tehát kvázi ezt a szellemet hordozták a bírósági ö, dokumentumok. És akkor döbbenten, hogy hát erről szól az egész. Igen, ha egy nő nem akarja, vagy nem tudja százszerzalékig vállalni a család ügyeinek teljes körét, a háztartás, a, a, a, a házasság, a gyerekek nevelésének teljességét nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, vagy nem követi száz százalékban azt, amit a férje mond, ha túl sokat beszél a nő, vagy túl keveset beszél, nem akkor beszél, amikor a férje akarja, ha nem tudja pontosan, hogy mennyire legyen meleg a leves, vagy hideg a leves, amit az asztalra tesz, akkor a férfi feldühödhet, és akár meg is fegyelmezheti a nőt. Tehát ha komolyan akarjuk venni a családon belül erőszakot, akkor ezt az egészet meg kell változtatni. A teljes, a hatalmi viszonyrendszer egészét, státuszkóját, és ez bizony veszélyes. És a tagállamok ezt érzik. Ezért ebben van a probléma. Ezért kéne komolyan bennünk ezt a kérdést, ebben kérem a segítségüket. Szívesen meghívom önöket Magyarországra, önt vagy, vagy, vagy ö, ö, kollégáit, hogy tárgyaljanak a parlamenti képviselőkkel, győzzék meg őket, hogy írják alá, ratifikálják ezt az egyezményt. Ha komolyan veszik azt, hogy a nők elleni erőszak valóban probléma, és nem csak fecsegnek erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. És igazából teljes mértékben egyetértünk ezzel, amit hallottunk. Ez az egyezményben is így szerepel. És akkor most továbbadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az Európa Tanács részéről is az előadást. És amit most Morvai Krisztinától hallottam, az a saját országom, Bulgária joggyakorlatára emlékeztet, amikor az áldozatok, a bűncselekmények áldozatairól egy jogalkotási anyagot készítettünk, akkor előfordult egy eset, ahol egy fény megölte a feleségét. És a nyomozás alatt megkérdezte az ügyész a férfit, hogy megölte a feleségét? Igen, de hát a feleségem volt. És a bíróság úgy döntött, hogy nem bűnös. Azért, mert a kulturális háttere alapján ez a férfi úgy gondolt, hogy neki joga van megölni a feleségét. Alá van rendelve. És így önvédelem volt, a bíróság is így döntött, hogy nem bűnös ez a gyilkos. És nem ítélték el. Azért, mert megölt egy emberi lényt. De ami az egyezményt illeti, szeretném elmondani, hogy az áldozatok jogairól szóló anyag elkészítésénél használtuk az önök definícióját, és segített nekünk, és látom, hogy most itt az Európai Unióban, a tanácsban és a bizottságban is hasonlóan gondolkodnak. Tehát mindenképpen támogatásra, segítségre van szükség, pszichológiai támogatásra, érzelmi támogatásra és anyagi támogatásra is és mindenképpen meg kell változtatni az igazságszolgáltatást is. Ezen a téren pedig továbbképzésre van szükségünk. És tudatosító kampányokat is szerveznünk kell. Ez pedig az állam és az NGO-k feladata. Nagyon pozitív ez az egyezmény, hiszen már utalhatunk rá, már használhatjuk. Még nagyon hosszú út áll előttünk, de az erőszak a hatalom megosztást tükrözi vissza. Tehát, hogy a társadalomban hogyan oszlik meg a hatalom. És néhányan visszautasították Redding asszony javaslatát, hogy kvóták legyenek a nők részére a cégvezetésben. És ez is visszatükrözi azt, hogy a társadalomban milyen a hatalom megosztás. A hatalom megosztás eredménye pedig többek között a családon belüli erőszak. Mindenképpen meg kell találnunk az együttműködés megfelelő formáját, nem csak itt a szakbizottságunkban, hanem az egész parlamentben, hogy azonosítsuk a lehetőségeket, hogy hogyan tudunk jogalkotással fellépni a nők elleni erőszak ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ovír asszony kap szót. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Egy olyan témáról van szó, amelyben mindenképpen megoldásra kell jutnunk, és nem várhatjuk a következő generációtól azt, hogy ők majd érzékenyebbek lesznek ez iránt, és nem fognak ennyi erőszakot alkalmazni. Egy másik Fontos aspektusra is felkívánom azonban, vagy rá kívánom irányítani a figyelmüket. A politikai döntéshozók nagyon sokszor egyszerűen a vállukat vonogatják, amikor el az egyezményről van szó, vagy amikor a parlament ezzel kapcsolatosan jelentéseket fogalmaz meg. Ez pedig gyakorlatilag maximum azt hozza, hogy aláírják majd, megszavazzák ezeket a dokumentumokat. A saját országban, országomban is volt már erről a témáról szó, de semmiféle sietséget nem tanúsítottak az érintettek a parlamentben, hogy megfelelő, ebbe az irányba mutató jogalkotásra helyezkedjenek. Sokan azt kérdezték, hogy miért is van erre szükség. Miért van szükség egy különálló jogszabályra, amely a nők elleni erőszakra vonatkozik. Miért más ez attól, hogy egy fiút vagy egy lányt vernek meg? Tehát egyszerűen a, a gondolkodás mód erről a témáról nem ugyanaz az egyes országokban. Erről is nagyon sokat beszélnünk kellene, és arra is utalnunk kellene, hogy léteznek ezek a különbségek, ugye vannak olyan országok, ahol nem kellenek a kvóták, az én országom az egyik ilyen ország, és egy másik képviselőtársam is erről számolt be. Hát nagyon sok nyilván okos nő van, 70%-a az egyetemet végzetteknek Észországban nő. Nagyon híres észországi író, Douglas úr azt írta 1906-ban, tehát nagyon régen, és azt kell mondanom, hogy nem sok minden változott azóta, hogy egy férfi nem azt akar, egy, egy nő álljon mellette. És ebben nem arról van szó, hogy nem szereti a nőket, hanem egyszerűen magát látja szívesen. Köszönöm szépen. Tomzon asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék én is köszönetet mondani a nagyon érdekes expozéért. Sajnos nem hallottam az egészet, mert egy kicsit késtem de ami elhangzott és amit hallottam, ez nagyon fontos. Pavanova asszony egy férfiről szólt éppen, akiről azt mondta, hogy egy férfi, hogy ő nem tartja magát bűnösnek. És hát, hogyha a jogszabályok sem tartják annak, akkor ez is érdekes kérdést vett föl. Dániában volt egy törvény egy pár évvel ezelőtt, amiben az szerepelt, hogy ha valaki megöli a feleségét, akkor csak fél büntetést kap, ha pedig megveri a feleségét, szemben mondjuk azzal, hogyha mondjuk a szomszédját veri meg, akkor meg, megint csak a büntetésnek a felét kapja. Két évvel ezelőtt jött el az az idő, ugye, hogy azt mondták, hogy valakinek több felesége is lehet, de hát nyilván, hogyha ezek közül többet ölne meg, akkor akkor a megfelelő büntetést fogja kiszabni rá, tehát ez azt jelenti, hogy akár a feleséget, akár a szomszédját öli meg, valaki ugyanazt a büntetést kapja. A spanyol törvények azt gondolom, hogy nagyon sok országnak adtak inspirációt, hiszen ott azt mondták, hogy a feleségét ölte meg, ja, akkor dupla büntetést kap, és ez egy nagyon érdekes megközelítés. Aztán az, hogy hogyan tekintünk az elkövetőre. Hogyha egy férfi a feleségét megveri, akkor betegnek tekintik, és kezelés útján próbálják meggyógyítani. Miközben a, a nő nem kap kezelést. Meghallgattam az NGO-kat Spanyolországban is arról, hogy ők mit gondolnak a kezelésekről, és ők pedig azt mondták, hogy hát a kezelés az betegeknek való, ezek a férfiak nem betegek, mert hogyha betegek volnának, akkor a buszsofőrt vernék össze. És sok mást is, de érdekes módon ezek a férfiak csak a feleségüket verték meg, mert az egész a dominanciáról szól. Tehát ez nem betegség, úgyhogy mi nem támogatjuk a kezelés, mint megoldást. A dánok számára ez egyszerűen kulturális konfliktus, mert betegeknek tekintjük őket, és kezelést javaslunk számukra. Tehát ez egy egyszerűen egy más megközelítés, egy más modell, és ez hát mutatja, hogy mennyire különböznek egymástól a megközelítések az egyes tagállamokban. A kérdésem az, hogy hány ország nem írta még alá az egyezményt, mert erről vita folyik éppen a saját parlamentünkben is, Dániában. Elhangzott az, hogy sokan alá fogják írni, de hol tart most ez a folyamat? Köszönöm szépen. Most Esztrel asszony kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, elnézést kérek, hogy késtem, de nagyon sok dolog párhuzamosan zajlik most itt a parlamentben és természetesen ott témákkal is foglalkoznunk kell. Tehát a nők elleni erőszak témája egy nagyon lényeges probléma, nem csak az egyenlőség kérdése, hanem az emberi jogok kérdése is. Mindenképpen eh, foglalkoznunk kell az erőszak megelőzésével, azonban az erőszak elleni küzdelemmel is. És ebből a perspektívából a következő szeretném mondani. A politika azon fáradozik, hogy megkönnyítse a munka és a család összeegyeztethetőségét. És a férfiak egyszerűen nem szokták meg, hogy otthon átvegyék a felelősséget. És hogyha valami otthon a családban nem működik, akkor dühösek, és hogyha valamit tenniük kell, akkor azt hiszik, hogy otthon a nőnek a dolga az, hogy rend legyen, hogy menjen a családi élet, és a férfiak a nőkre hárítják az összes felelősségét. Tehát a nőknek kell a családdal törődni, a nőknek kell a gyerekekkel törődni, a nőknek kell a gyerekeket nevelni, és a nőknek a kötelessége az, hogy a családdal kapcsolatban mindent megszervezzenek. És természetesen akkor ott vannak a fizetésbeli különbségek is. Ez is egy olyan dolog, amely erőszakhoz vezethet. Számos nő anyagilag nem független. Úgy gondolom, hogy az is lényeges, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás is továbbképzést kapjon ebben a tekintetben. Hiszen arról van szó, hogy az első jeleket is észlelni kell. Nagyon sok esetet ismerünk, ahol van bejelentés is, mondjuk erőszak tekintetében, és nem veszi komolyan. És a nő meg úgy érzi, hogy nem kap védelmet. Hazamegy, az erőszak folytatódik, és ez a nő haláláig is eltarthat. Az igazságszolgáltatásnál, legalábbis Portugáliában, az a helyzet, hogy a jogi szabályzás, a törvények rendben vannak, lehet feljelentést tenni, és ha van egy feljelentés, akkor az igazságszolgáltatásnak lépnie kell. Viszont nincsen meg a tudat, nincsen meg az érzékenység ebben a tekintetben. Nemrég volt egy ítélet például, és az ítélet során egy bíró azt mondta, hogy a tettest házi őrizetre ítélik, hát nagyszerű. Hát most aztán tényleg azt csinál, amit akar. Szerintem, hogyha valakit elítélnek családon belül előszakért, akkor vigyék el otthonról. Hát az, az most mire jó, hogyha otthon marad? Hát nagyon érdekes tehát milyen képe van ennek a bírónak a társadalomról? Tehát a házi őrizetre ítélte ezt az embert, hát ezzel csak sokkal rosszabb lett a helyzet. Szerencsére a felesége nem halt meg, de majdnem. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat kell tennünk a képzés, továbbképzés érdekében. Tehát az igazságszolgáltatásban dolgozók egyszer, vagy a rendőrségnek más legyen a felfogása. És természetesen tájékoztatási kampányokat kell tartanunk, hogy a nők megtudják, hogy milyen jogaik vannak, és hogy megtudják, hogy a társadalom milyen segítségét nyújthat nekik. És az erőszak elleni fellépés példáján hogyha felmerül a kérdés, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, tehát nem csak jogszabályokon múlik. A jogszabályok megvannak, de szerintem mindenképpen tudatosítani kell a dolgokat, és véd, védő intézkedéseket kell hozni, tehát jogvédelem, anyagi védelem, pszichológia, nagyon sok minden beletartozik ebbe. és amennyiben a gyermekek is érintettek, akkor mindenképpen eh, lehetőséget kell a nőknek biztosítani, hogy eh, menedéket kapjanak. Tehát számos országban vannak a nők számára otthonok, ahova elmehetnek, amennyiben erőszak áldozatává válnak. Látjuk, hogy eh, elég gyakran gyermekek is erőszak áldozatává válnak, és ebben az esetben pedig mindenképpen eh, pszichológiai segítségre is szükség van. Hiszen eh, pszichológiai segítség nélkül nem tudják feldolgozni az erőszakot. Pillanatnyilag gazdasági válság van. És ez a gazdasági válság pedig társadalmi válsághoz is vezethet. És pillanatnyilag látjuk annak a jeleit, hogy egyre többen szorulnak rá a segítségre, pszichológiai segítségre is. Sokkal több a depressziós például jelenleg. És ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy romlik a klíma a családban nő a munkanélküliség, és ebben az esetben nagyobb a stressz, ez pedig mind erősíti az erőszakot. Mindenképpen prioritásként kell ezt a kérdést kezelnünk Európában, az európai intézményekben. Az Európa Tanács nagyon jó munkát végzett ezen a téren, nagyon jó tanulmányokat készített, és közösen el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudjuk az erőszakot megakadályozni, megelőzni, vagy ha megtörtént, akkor szankcionálni, és hosszú távon kell gondolkodnunk. Az egész társadalomról van most szó, hiszen a társadalomban gyökerezik ez a dolog. Egyre több áldozat van, halálos áldozat is, nőket megölnek. A családon belül ezt nem nézhetjük tétlenül. Nagyon fontos ez az eszmecsere, nagyon fontos az, hogy eh, foglalkozunk a kérdéssel, és a tagállamoknak eh, pedig kötelességük, hogy ratifikálják ezt az egyezményt. Köszönöm szépen, és García Pérez asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Edith Estrellához hasonlóan én is szeretnék elnézést kérni, hogy nem voltam itt a vita elejétől kezdve. Tényleg az a helyzet, hogy nagyon sok a felelősségünk párhuzamosan, és ezek sokszor ütköznek. Ez a téma azonban nagyon érdekes, és ebben a szakbizottságban is többször szerepelt már a napi rendünkön, és többször is vitatárgyát képezte nálunk. Edithez kapcsolódva én is elmondanám, hogy mindannyian tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy az erőszak egy olyan terület, amelyet minden oldalról kezelnünk kell, és azokon a területeken, ahol előfordul, az erőszak le kell küzdenünk. Egy olyan társadalomban élünk, ahol sajnos a gyökerek visszamennek egészen messzire, de ott is az egyenlőtlenség eh, volt érmény, érvényben. És ezt lát, láthatjuk azért a történelem során többször is, hogy a nőkre az alávetett szerep osztódott. A legtöbb országban azonban felismerése került, hál' Istennek, hogy ezen nem fel kell lépni, tenni kell valamit. A nemi alapú erőszak átfogó megoldással szorítható, csak vissza is oldható meg. Egyszerűen megfelelő politikával kell célozni erre. De nyilván közép- és hosszú távú eszközökre is szükség van. Az intézményeink többségében elég nehéz az ilyen témákat tárgyalni, hiszen egyik napról a másikra nem fogunk tudni megoldást felmutatni úgy gondolom, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell elvárni és számon kérni. Utalnék még itt az áldozatok védelmére. A nemi alapú erőszak áldozatainak a védelmére. Többen szóltak már itt a jogalkotásról, támogatjuk a, az áldozatokat, fontos lenne ezt a büntetőtörvénykönyvekben is lefektetni, és aztán ugye a későbbi integráció is egy nagyon lényeges elem. Tudjuk, hogy nagyon nehéz a nők számára a munkaerőpiacra való visszatérés, vagy az, hogy lakáshoz jussanak. Nehéz a gyermeknevelés kérdése is, és még sorolhatnám. Tehát minden tőlünk telhetőt meg kell lépnünk annak érdekében, hogy a megelőzés sikeres legyen. A társadalmi egyenlőtlenségeket ugyanígy meg kell oldani. Az, hogy a fiúk és a lányok egy mai társadalomban úgy nőnek föl, hogy úgy nőhessenek föl, hogy ne találkozhassanak az erőszak ilyen formáival felnőtt korukban. Oktatásról is szó van ilyen esetben, tehát oktatási aspektusa is van ennek, és nyilván nevelési aspektusa is. A gyerekeket, a fiúkat és a lányokat és az egyenlő, egyenlőségre kell nevelnünk, mint alapelv. Nem lehet megengedni az, hogy egy fiú 20 évvel később majd egy olyan gondolatra jusson, hogy egyszerűen megtámadhatja a feleségét, ami gyakorlatilag alanyai jogon jár neki, mert ő a fiú. Az áldozatok védelméről már szóltam. És azért az is igaz, hogy sok változás történt már. Spanyolországban, az én hazámban például 15 évvel ezelőtt egy nő nagyon sokszor nem is tett volna feljelentést, hogyha erőszak érte. Ha esetleg mégis megtette volna, akkor a rendőrség általában úgy reagált, hogy hát ez családon belüli ügy, intézzétek el otthon, a férjeddel lehet, hogy felidegesítetted csak, és ennek az eredménye volt az erőszak alkalmazás. És ez ma már azért nem történhet meg egy nő ellen elkövetett erőszakos cselekményt nem lehet azzal igazolni, hogy a nő viselkedése váltotta volna ki az idegességet a férfiből. Nagyon sok oktatási, nevelési intézkedés van, amelyet elvárhatunk a, az európai intézményektől, legyenek azok iskolák vagy más intézmények, amelyel a fiúkat és a lányokat nevelni tudnánk. Ugyanúgy, ahogy Európa tulajdonképpen pénzügyekben is zárni, zárja sorait, ezen a területen is elvárható ugyanez. Úgyhogy az egyenlőség, mint alapelv, az egyenlő jogok egy nagyon fontos alapelv és érték itt Európában, amelynek realitássá kell, hogy váljon. Még nem értük el ezt a célt, és ugye többször szóltunk a mellen, hogy a nemi alapú erőszak ellenirányuló irányelvet fektessünk le. Fontos, hogy az erőszakot tényállásra nyilvánítsák a büntetőtörvénykönyvben, és ez egész Európában így legyen, főleg, hogyha nemi alapú erőszakról van szó. Támogatást kell nyújtanunk azért, hogy megérje ez a fáradozás, és változzon a helyzet ezen a téren. Sok minden sikerült már az elmúlt években, de azért jócskán marad még feladatunk. Nyilván, hogyha ennek tudatában vagyunk, ez jó, mert ha nem tudunk róla, hogy van még feladatunk, akkor nyilván nem is tennénk semmit. Köszönöm szépen, hogy itt van ma az Európa Tanács képviselője, és vitát folytatunk ma erről a témáról. Itt minden erőfeszítést, amit megteszünk, nyilván az ön támogatásával történik, és mi is támogatjuk önt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most átadom a szót az utolsó felszólalónak. Parancsol. Köszönöm szépen. Elnök asszony, rövidre fogom mondandómat, nem akarok mindent megismételni, tudnék, amit elmondtak képviselőtársaim el eddig. Én egyik olyan tagállamot képviselem, amely a mai napig sem írta alá az egyezményt. Nagyon intenzív vita, közvita folyik a, a médiumokban, hazámban erről a témáról, és hála ennek a közvitának, a kormány végül is úgy döntött, hogy aláírja a Lengyelország részéről az egyezményt. Nagyon örülök ennek, és örülök magának a közvitának is. Megvizsgálható, hogy mi volt az oka ennek a késedelemnek. A 12-es cikk, az egyezmény 12-es cikke az volt a kép, amely miatt szerintem óckodott a kormány annak idején aláírni. Kérdés, hogy a 12-es cikk jogosan ad-e okot ellenmondásra. Lehet, hogy más tagállamokban is éppen 12 cikk miatt nem írják alá, vagy haboznak aláírni az egyezményt. Lengyelországban legalábbis bízvást mondhattuk, hogy a 12 cikk miatt volt ez az ellenkezés. Sok vita alakult ki arról, hogy vajon a lengyel kormánynak alá kell írnia, érdemes aláírnia az egyezményt. Én végül is örülök annak, hogy mégis észszerűen gondolkoztak a kormánytagjai és az érintett tárca, érintett miniszterek, és végül is a kormány, a kormány sikerült meggyőzni. Reméljük, hogy nem sokára aláírják végül is a kormány részéről az okmányt, akkor aztán kezdődik a harc majd a ratifikációért. Felvethető a kérdés, hogy a 12. cikk miért oly nagyon ellentmondásos És vajon miért, meg kéne vizsgálni, hogy vajon ez a oka annak, hogy nem írja alá is a kormány a lokmányt. Most a bizottság képviselőjének, Fastri asszonynak szeretném átadni a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök asszony a szót. A magam részéről először is visszatérnék az egyezmény néhány olyan eleméhez, amerről szó esett. Tény, hogy ez az első nemzetközi jogilag kötelező jogi eszköz a nők elleni erőszak elleni harcban. Szándéka az, hogy megvédje a nőket az erőszak minden formája ellen, fellépjen ezen erőszakformák ellen és megszüntesse azokat, méghozzá egy holisztikus ö, intézkedésrendszer révén. Ez az első nemzetközi szerződés, amely a nem a nemek definícióját is tartalmazza. Ez is egy fontos és érdekes eleme az egyezménynek. Lefedi az erőszak mindenféle formáit, a nők elleni erőszak mindenféle formáját, biztosítja azt, hogy az aláíró államok megtesznek minden intézkedést, annak érdekében, hogy bűncselekményként határozzák meg ezen ö, cselekményeket. Az egyezmény hatája három területet fed le, a nők erőszakot, a nemi alapú nők erőszakot és a ö, családon belüli erőszakot nők gyermekek és férfiak ellen. Az EU ö, miképp látja, milyen módszertanban vizsgálja ezt a kérdést? Ahogy az Európa Tanács körében is, az EU körében is elmondható, hogy egy erős szakpolitikai választ szeretnénk adni a nők elleni erőszak jelenségére, a határainkon belül és kívül is. Az EU vállalása különféle eszközökben ölt testet, amelyet az EU intézmények mindegyik elfogadott már. Az EU módszertan belátja, illetve rámutat arra, hogy a nők elleni erőszak egyrészt az emberi jogok megsértése, és ennek következménye akadálya a nemek közötti egyenlőségnek az EU értelmezésében. Ugyanakkor az Európai Uniónak nincs jogilag kötelező eszköze a kezében a nők elleni erőszak minden formája ellen, beleértve a családért felül erőszakot is. Eledig ugyan voltak jogi eszközök, amelyek e célt szolgálták, ám ezek egyike sem bírt azzal a hatállyal és erővel, amelyel ez az egyezmény bírna. Lássuk, milyen hatása lehet az EU jövőbeli aláíró szerepének. Ahogy az Európa Tanács tagja is mondotta, a 75-ös cikk első bekezdése mondja ki, hogy az egyezmény nyitva áll nem csak az Európa Tanács tagállamai előtt, hanem az Európai Unió is, mint olyan, aláírhat. Aláíró fél lehet. Ez azt jelent, hogy az EU, EU tagállamok mellett az EU, mint közösség is aláírhat, és nem a tagállamok nevében, nagyon fontos ezt leszögeznünk. Miért fontos ezt leszögeznünk? Azért, mert nagyon sok, az egyezmény nagyon sok büntetőjogi meghatározás áll, amelyeket, amelyeket vonatkozóan csak a tagállamok bírnak joghatósággal és hatásköre. A 83-as cikk egyes bekezdése alapján, amely felsorolja egy taxatív listát ad a, a bűncselekményekről, ezzel kapcsolatban az EU nem bír hatáskörrel. Tehát bűncselekmények, illetve azok büntetésre vonatkozóan nem harmonizálhat. Például a női nemi szerv megcsonkítása, vagy az erőszakos házasság, a, a erőszakos abortusz eh, vagy erőszakkal történő sterilizáció tekintetében. Nem bír hatáskörle az EU. Ám azokon a területeken, ahol az EU hatáskörrel bír, ez a hatáskör nem kizárólagos. Mivel a hatáskör gyakorlásának területén az EU minimális harmonizációban állapodott meg. Például ha megvizsgáljuk az egyezmény azon fejezetét, amely az áldozatok védelmét és támogatását ö, taglalja, az bíróságok közötti együttműködés a polgári és büntető ügyekben ennek a jogalapja a 82-es és 83-as cikkében áll az egyezménynek, a jogalap meghatározása. Jól tudjuk, hogy ezt a hatáskört az EU gyakorolja ugyan, különféle jogszabályok révén. Ezek egyik legfrissebbike, melyet néhány hét múlva fogadunk el, az az irányelv, amely minimum normákat állapít meg az áldozatok, bűncselek meg áldozatának védelmében és támogatásában. Ez mindez azt jelenti, hogy az EU megállapított minimum normákat, ám nincs kizárólagos EU hatáskör etérem, és ez azt is jelenti, hogy a tagállamok kell, hogy mechanizmusokat lét, létrehozzanak annak érdekében, hogy az egyezményt végrehajtsák. Ez, ez egy tehát megosztott hatáskört jelent az Európai Unió és tagállamai között, azokon a területeken, ahol van némi EU hatáskör. Tehát egyfajta vegyes megállapodás jelentene ez, ahol az EU aláírhat a tagállamok mellett. A megosztott hatáskör nem jelent kötelezettséget az EU számára, hogy aláírjon. Ez egy politika döntés tárgya kell legyen, melyet a jogi kihatások elemzésére kell majd alapozni, meg arra, hogy vajon hoz ad-e hozzáadott értéket EU szinten az, ha az Európai Unió is aláír. Az összes jogi kihatás és hozzáadott érték elemzése jelenleg folyik az Európai Bizottság vonatkozó szolgálataiban. Várakozásaink szerint az év végére zárul le ez a munka. Ebben a munkában meg kell határozni az Európai Unió hatásköreit az egyezmény körében, a jelenleg fennálló jogszabályok fényében, elemezni kell ezzel a jogszabályok kompatibilitását az egyezmény rendelkezéseihez, és meg kell határozni az egyezmény azon rendelkezéseit, amelyekre vonatkozóan az EU bír hatáskörrel, és még nem hat, gyakorolta ezen hatáskörét más jogszabályokban. Az a tény, hogy jelen szakaszban 14 tagállam írta alá az egyezményt, és még egyik sem ratifikálta, szintén figyelmet érdemel. Az egyezmény több rendelkezése, beleértve a, a vegyes hatáskört és a nemek definícióját, adott esetben ellenmondásosnak tűnhet, ahogy ez történt a szöveg megtárgyalásakor is. És némely tagállam egyéni szinten valószínűleg nem fogja az összes, feladni az összes fenntartását, például a letelepedési engedélyt a bevándorló nők esetében. A tagállamok részéről várható ellenkezés a ratifikáció terén szintén értékelés tárgya kell legyen. Tudnilik, ha az EU egy ilyen csatlakozási folyamatot indítana el, az Európai Bizottság szolgálatai fel kell készüljenek erre, és a tanács elé kell bocsássanak egy döntésre vonatkozó javaslatot, és a és a tagállamok ott ülnek majd nyilván a tárgyalóasztalnál, és a tanács körében kell döntést hozzanak arról, hogy az EU csatlakozik-e jogi személyként, vagy mint entitás a, az aláírók köréhez. E tanácsi döntés elfogadása az aláírásra és az EU csatlakozására is vonatkozó döntés lesz egyben. Ez a a tanácsi elvi döntés az Európai Parlamenttel való konzultáció után minősített többséggel jöhet majd létre. Egy másik hasznosak bizonyulható eszköz lehet a hatáskörre vonatkozó deklaráció, a tanácsi határozatra vonatkozó döntés mellékleteként jöhet ez létre, és a hatalom és hatáskör megosztását írhatja le a tagállamok és az EU között. Ez is hasznos lehet abban, hogy bármely jövőbeli monitoring és jelentéstételi tevékenységet ö, meghatározhat az Európa Tanácssal való kapcsolatban is. Itt be is fejezném, ám szívesen tájékoztatom önöket a későbbiekben ha igényt tartanak erre. Köszönöm. Köszönöm szépen. És megkértük a Gazdasági Szociális Bizottság képviselőjét is, hogy jöjjön el a találkozónkra, és most szeretném átadni Atler asszonynak a szót. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon hasznos volt, amit eddig hallottunk, és szeretnénk elmondani, hogy az EGSB is nagyon fontosnak tartja ezt a témát. És múlt héten hagytunk jóvá egy dokumentumot, ami a családon belüli erőszak elleni küzdelemről szól. Az előttem felszólalók is eljönnek majd a különleges konferenciánkra, amit holnap tartunk a Beliár utcában. Néhány pontra szeretném most felhívni a figyelmet. Itt főleg akkor, amikor ennek a nagyon fontos egyezménynek a hatályba léptetéséről van szó. Az első megjegyzésem arra vonatkozna, hogy hogyan vonjuk be a rendőrséget a dologba, és hogy hogyan érjük el, hogy a rendőrség erősebben lépjen fel, hiszen azt látjuk, hogy elég gyakran a rendőrség semmit nem tesz, és ennek az következménye pedig gyakran az, hogy meghal egy nő. Hallottuk, hogy a bíróságokon is általában milyen a gyakorlat, és elképzelhető az is, hogy a bíróság nem tesz semmit, vagy nem elégséges, amit tesz, és ez ismét az áldozat halálához vezet. Hogyha a családon belüli erőszakról beszélünk, akkor az elég gyakran olyan helyzetben van, hogy mondjuk nem is élnek együtt a tettes és az áldozat. Tehát nagyon pontosan meg kell fogalmaznunk a jogszabály szövegét, Tudjuk, hogy a nemzeti szabályokban rengeteg a kiskapu. És nagyon fontos az, hogy pontosan, precízen fogalmazzunk. Az utolsó kérdés pedig az, hogy legyenek olyan szakemberek, akik képesek a hálózatok képzésére, akik ellátják az áldozatokat megfelelő segítséggel, információval hiszen itt egy bizalmi dologról van szó. A szakembereket tudniuk kell, hogy hogyan kezeljék az ilyen helyzeteket. Garantálnunk kell, hogy a fiatalokat, a tinédzsereket is elérjük ebben a helyzetben. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Köszönöm szépen. Most pedig átadom vendégünknek a szót, hogy foglalja össze kommentálja azt, amit hallottunk. Kopacsi asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolog mindig előfordult, ez pedig az egyenlőtlenség, a nemek közötti egyenlőség hiánya. Itt mindenképpen több, több képzésre van szükség, több információra van szükség, főleg a férfiakat kell elérnünk, hogy megváltoztassák a viselkedésüket. Ez az egyik legalapvetőbb üzenete az egyezménynek. Tehát szorgalmazzuk az egyenlőséget, legyen több egyenlőség. És mindenképpen eh, a kapcsolatokon belül kell elérnünk, hogy több legyen az egyenlőség. Tehát tudatosítani kell ezt a problémát, és szorgalmaznunk kell az egyenlőséget, hiszen ha nincsen egyenlőség, akkor ennek erőszak a vége. A férfiak és a nők között, amelynek főleg a nők az áldozatai. Ezt az összes felszóló említette. Klevet asszony felvetette azt a témát, hogy az egyezmény foglalkozik-e például bevándorlók védelmével. Igen, vannak külön kitételek, tehát eh, a bevándorló nők védelmére. Azt ajánlanám, hogy eh, látogassák meg a honlapunkat, ott nagyon sok dolgot olvashatnak, tehát ott a gyermekek védelméről, a bevándorló nők védelméről van szó, az NGO-k szerepéről, és így tovább. Tematikus dokumentumokat eh, viszünk fel a honlapunkra, és ott a honlapunkon pedig ezek mind lehívhatók így megfelelő információhoz jut mindenki. Tehát folytatunk különféle tanulmányokat, és ezeknek az eredményeit pedig megtalálják a honlapunkon, és ott van információ. Most nem szeretném részletezni, hogy a gyermekek és a bevándorló nők védelmére milyen speciális megkötések vannak, megtalálják ezeket a honlapunkon. Morvai asszony hozzászólása, mondanám, hogy azt mondtam le belőle, hogy meg kell változtatni a hozzáállást. És van ellenállás, igen. Sok tagállamban ellenállás van, azonban haladást is észlelhetünk. Parvanova asszony említette a kulturális hátteret. Ez nem, ez nem jelenthet kifogást. Tehát meg kell változtatni bizonyos viselkedési mintákat, bizonyos kultúrákat. És vannak az úgynevezett becsületbeli bűncselekmények. Igen, ezek kulturális gyökerekre nyúlnak vissza, azonban a kultúra nem menthet fel egy gyilkost, vagy egy bűnözőt. Érdekesek ezek a dolgok, és a dokumentumunk is említi ezt, nem látok ellentmondást itt az egyezmény és a önök munkája között, sőt, szinergiákat lehetünk észre. Nagyon örülök annak, hogy jó fogalom meghatározást adtunk a családon belüli elősz, erőszaknak. Elég gyakran probléma a fogalom meghatározás. Itt van ez az anyag, és ez 20 20 év, elnézést, 20 nyelvre került lefordításra. Itt többről van szó, mint a családon belüli erőszakról. Látjuk az áldozatok esetében, hogy ez a család határait is elhagyhatja. Tehát nem szükséges, hogy egy helyen lakjan a tettes és az áldozat. Tehát nagyon sok nyelven ez a fogalom meghatározás rosszul szerepel. Éppen ezért meg kell pontosan vizsgálnunk. Néhány tagállamban még meg sincs a terminológia. Tehát azt tudom, hogy például Norvégiában itt a kapcsolaton belüli erőszakról van szó, tehát nem családon belüli erőszakról. Ez egy tágabb meghatározás. Köszönöm, hogy felhívták a figyelmünket erre a dologra. Hallottunk országokról, ahol igazából nincs napirenden a családon belüli erőszak. Igen, tudjuk. Tehát például Észtországban, ahogy hallottuk. Így eh, nagyon eh, gyakran hallunk eh, olyan dolgokat, hogy őrült feministák dolga ez, tehát ez is azt mutatja, hogy ellenállás van. Tehát ezt, ezt pedig meg kell változtatnunk. Tehát itt nem őrült feminista ideológiáról van szó, hanem emberi jogokról van szó, és áldozatok a nők védelméről. Nagyon bonyolult vita volt. Litvánia például egy olyan ország volt, ahova elmentünk a parlamentbe, és beszéltünk az ügyről, ott sincs napirenden, és Litvániában a parlamentnek volt igénye egy ilyen eszmecserére, nem is a kormánynak. Reméljük, hogy néhány ország előre halad majd, és ez azt jelenti, hogy ratifikálják az egyezményt. Számukra ez lenne a legjobb, hiszen így tudjuk leküzdeni az ellenállást. Dánia egy olyan ország, ahol nehézségeink vannak, nem volt túl sok információnk Dániából, amit viszont szeretnék megemlíteni, Spanyolország esete, itt a konvenció a jó gyakorlatokat is figyelembe veszi. Amikor a szöveg elkészült, akkor összehoztuk a jó tapasztalatokat is, és így ez a jogeszköz megfelelő szinten helyezkedik el. Tehát nem a semmiből vettük a gyakorlati példák alapján állítottuk össze az Európai Unióban. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Tehát nem egy olyan dologról van szó, hogy légüres térben írtunk valamit, konkrét példák alapján állítottuk össze a dokumentumot, és azt szeretnénk, hogy a jó gyakorlatot az országok átveszik. Estrella asszony a egyenlőtlenségről szólt, és az igazságszolgáltatás hiányosságaira. Említettem, hogy vannak előírások, és ez nem a tagállamok jó akaratán, jó szándékán múlik, hogy mit csináljanak, ezek jogilag kötelező érvényű dolgok. És ide tartozik például a rendőrség, az igazságszolgáltatás, az ügyészek továbbképzése, és a tagállamoknak igenis forrásokat kell erre a célra biztosítani. Tehát, hogy például a rendőrség máshogy viszonyuljon a családon belüli és a nők elleni erőszakhoz. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy fontos hatályba léptetni az egyezményt, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket is foganatosíthassanak. Garcia Perez asszony arról szólt, hogy az integrált politika szükséges, igen, az integrált politika azt jelenti, hogy össze kell hozni a szociális munkásokat, a rendőrséget, az egészségügyi dolgozókat, a kormány tisztviselőket, bírókat, ügyészeket, hogy foglalkozzanak az áldozatokkal, és hogy megfelelő szolgáltatásokat, menedékhelyet nyújtsanak nekik. Egy megjegyzésem lenne. Jó, hogyha jogszabályokat alkotunk, programokat, és így tovább. Azonban amire emlékeznünk kell, az az, hogy az egyezmény nagyon átfogó jogeszközöket tartalmaz. Nagyon fontos az, hogy előmozdítsuk. Ezt, ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamoknak ratifikálniuk kell az egyezményt. De ehhez politikai akarathoz van szükség. Tehát igazából megvan a szöveg, átfogó szöveg, és most már a politikai akaraton múlik, hogy a tagállamok elfogadják a szöveget, és hogy hatályba léptessék. Gazdasági kérdések, holnap beszélünk majd az egyezményről, és örülök, hogy a szakbizottság véleménye utal az isztambuli egyezményre, amely referencia dokumentum az integrált megközelítés tekintetében, hogy fellépjünk a nők elleni erőszak ellen. Lengyelország és 12-es cikk. Igen, itt van előttem az egyezmény, és látom a kötelezettségeket. Itt a hár, inkább a hármas és a 12-es. Tehát a 12-esben nagyon sok minden benne van, tehát például a sztereotípiák, azonban szó van a védelemről is, és pedig a legkitettebb nők esetében bevándorlók, akkor itt vannak a homoszexuálisok, a leszbikusok, és itt emberi jogi megközelítést alkalmazunk. Tehát tehát hogy valakit ne diszkrimináljanak azért, mert mondjuk terhes, azért, mert leszbikus vagy homoszexuális. A gender, a nem definíciója is lényeges, és néhány tagállam számára ez problémát jelenthet. Ismerjük a lengyelországi vitát, Igazából itt nem lehet lefoglalni ezt a cikket néhány ország számára. Remélem, hogy túljutunk ezen, és remélem, hogy sikerül meghatározni a nem fogalmát. De lényegében arról van szó, hogy embereket védjünk. Sebezhető embereket védjünk. Ami fontos, az, hogy védelmet kapjanak azok, akik ki vannak téve az erőszaknak, hogy biztonságban érezzék magukat, attól függetlenül, hogy most homoszexuálisok, leszbikusok, bevándorlók vagy terhesek. Remélem, hogy más szintre is eljut majd ez a vita, az emberi jogok szintjére, és hogy túlhaladunk azon, hogy valakit megvédjünk azért, mert ilyen vagy olyan bevándorló, terhes vagy leszbikus. Tehát itt egy magasabb szintről van szó, és számítunk a együttműködésükre. Alapvető emberi jogokról van szó. A erőszak elleni védelemről van szó. Menedékhelyek, említették néhányan, hogy több menedékhelyre van szükség. Most nem szeretnék elveszni a részletekben. Elég sok cikk van ebben az egyezményben. De van szó a menedékhelyről is, vannak segélyhívó telefonszámok, 24 órában működnek. És nem csak nagyvárosokra vonatkozik ez, hanem a vidéki térségre is. Tehát egy nagyon átfogó szöveg van, megpróbáltunk megfelelő információt nyújtani, konkrét cikkek segítségével, a legfontosabb dolog az, hogy előre lépjünk és hogy garantáljuk, hogy eh, minél több országban ratifikálásra kerüljön a szöveg. Gyönyörű jogi aktusról van szó, és csak is akkor használhat a nőknek, hogyha hatályba lép. Tehát bármit, amit megtehetünk a részünkről, tehát például nagyon örülnénk, hogyha Magyarországon is eh, segíthetnénk az összes többi tagállamban. Amikor múlt októberben átvettem ezt az osztályt, akkor száz, azóta száz eseményt szerveztünk, más intézményekkel, a nemzeti parlamentekkel, hatóságokkal. Tehát elég sokan dolgoztunk ezen az egyezményen, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szakértőink segítségével előre haladjunk az egyezmény írói a tagállamokban nagyon szívesen előadják az egyezmény filozófiáját. Tehát, hogyha segítségre van szükség, akkor állunk rendelkezésükre. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. És lezárásképpen annyi szeretnék mondani, hogy mindenkinek megköszönöm a hozzászállását, nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk, nagyon hasznos hozzászólásokat, és örömemre szolgált, hogy ilyen elkötelezettséget érzek a képviselők részéről, hogy beszéljenek erről a témáról, és fogunk még beszélni erről a témáról. Nagyon fontos, hogy a parlament és a szakbizottságunk tegyen valamit, hogy történjenek dolgok, a hozzászólások azt mutatták, hogy igen, mindenki azon fáradozik, hogy erősebben védjük az erőszaknak kitett nőket. Nagyon sok dolog van, amivel foglalkozunk, és az érdeklődést igazolták a hozzászólások is. Tehát itt szó volt patriarhátusról, egyenlőtlenségről, és ezek a problémák mindenhol megvannak. Láttunk példákat arra, hogy ténylegesen eh, létezik az erőszak a nők ellen, és hogy eh, ennek az elsődleges oka az egyenlőtlenség. Estrella asszony is megmondta, hogy eh, a gazdasági helyzet is erősen befolyásolja a helyzetet. Tehát, hogyha rossz a gazdasági helyzet, akkor növekszik az erőszak és itt Thompson asszony mondott egy nagyon jó példát, tehát, hogy azok a férfiak, akik verik a nőket, nem betegek. Tehát egyszerűen felvilágosításra van szükség. Tehát itt kapcsolatokról van szó, emberi kapcsolatokról van szó, ennek van egy struktúrája, és az elviselhetetlen, hogy egy férfi jogos, jogosnak érezze az erőszakot. Nagyon jó vitát hallottunk, és úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy foglalkoztunk a dologgal, nagyon imponáló a kézikönyv, nagyon hasznos a parlamenti képviselők számára is. Én úgy látom, hogy itt a bizottságunkban nincsen probléma, tehát a parlament, a szakbizottságunk és a bizottság együttműködik, hogy legyen itt jogalkotás. Viszont, hogyha megvannak a jogszabályok, az az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ezeket hatályba kell léptetni, ezeket érvényre kell juttatni. És hogyha hatályba lépnek, akkor tartsák is be azokat. Tehát az Európai Unió és a tagállamok ezt megtehetik. Tehát Kopecs asszony, még egyszer nagyon köszönöm hogy eljött. Köszönöm az együttműködést, és folytatjuk. Vi går nu vidare i dagordningen. Most akkor folytatjuk a napirendünket, és az utolsó napirendi ponthoz érünk. Ez pedig a 16-os pont. A 2011-es évi jelentés az emberi jogok, a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. És Pasztos asszony szeretne erről beszámolni. Tehát át is adom neki rögtön a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Maria Gabriel kolléganőnk tényleg nem tud itt lenni ma, mert nagyon sürgősen el kellett mennie egy delegációs ülésre. Ez az oka annak, hogy én leszek, aki helyettesíti, mert megkért arra, hogy így tegyek. A 2011. évi jelentés lesz az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája, ez volt a cím. A magam részéről egy állásfoglalást készítettem, írja Gabriel asszony, és ez a téma mindannyiunk számára nagyon fontos. A jelentésben minden évben új információkat olvashatunk az előrelépésekről, vagy az esetleges visszalépésekről, az emberi jogok betartása terén, és az olyan alapjogokról, mint a demokrácia, jogállamiság, férfiak és nők egyenlősége. Ebben a jelentésben Négy témát szerettem volna, négy témakört szerettem volna kijelölni, kiemelni a mai napon amelyek azért lényegesek, mert ezekkel tudjuk a nők jogainak figyelembevételét erősíteni. Hiszen, hogyha emberi jogokról szólunk, akkor ide soroljuk nyilván a nők jogait is. Szerettem volna utalni arra és azt kiemelni, hogy a nemek egyenlősége szisztematikusan részét kell, hogy képezze a jelentésnek, ugyanúgy, mint a nők támogatása, hogyha arra gondolunk, hogy az EU nemzetközi porondra lép. És nemzetközi megállapodások születnek. a nők jogainak az erősítése és a támogatása is prioritás kell, hogy kapjon. Ezen túlmenően az is nagyon lényeges, hogy a nemi alapú perspektívát minden stratégiában, minden dokumentumban és intézkedésben, amit az Európai Unió foganatosít kifelé, megjelenjen, hiszen ezzel tudjuk a nők jogait biztosítani, és azt is biztosítani, hogy a nők részt vegyenek az ilyen dokumentumok és intézkedéseknek a megfogalmazásában és végrehajtásában. A nemek közötti egyenlőségét felelős intézményt meg kell még erősíteni, annak érdekében, hogy több adatot lehessen gyűjteni, jobb legyen az információáramlás, hiszen az Európai Külügyi Szolgálat intézkedései és az egész EU kifelé irányuló intézkedései ekkor lehetnek sikeresek és hatékonyak. Várom a kollégáknak a hozzászólását, és nagyon nyitott vagyok természetesen minden javaslatra. Köszönjük szépen! Mondja az elnök, nem látok egyenlőre felszólalót, mégis, de. Morvai asszony, parancsoljon! Kicsit aggaszt, mivel az ENSZ-ben az illetékes bizottságnak a tagja voltam, ahol a nőket érintő problémákkal foglalkoztunk, mind az öt kontinens vonatkozásában, nem csak Európa vonatkozásában. Nyilván fontos az nekünk, hogy lássuk, láttassuk, hogy mik a nők érdekei a világ minden részén. Én azt javasolnám, igazából nem ilyen normatív leíró elképzeléseim vannak, de azért az a kérdés fölvetődik, hogy hogy tudjuk biztosítani azt, hogy meghallgassuk a világ különböző tájairól érkező hangokat, minden autentikus női véleményt, amelyek különböző országokból vagy azok társadalmaiból származnak. Elnézést, itt mellettem hagyják abba a beszélgetést. Tehát szeretnénk kérni egyébként az, hogy ha valakinek hosszabb időig tartó beszélgetést folytatna, akkor ezt kint tegyék, mert ez elég zavaró a szónok számára és a hallgatóság számára is. No, tehát visszatérve, az NGO-kkal föl kéne venni a kapcsolatot, a nőkkel keresni kellene a kapcsolatot, és nagyon oda kell figyelnünk arra is, hogy az, a valódi aggályokat, a valódi félelmeket valós nőktől hogyan is értelmezzük. Mondjuk európai nőként mi talán azt gondoljuk, hogy a muszlim nők kell kapcsolatban, sőt minden, ami, ami muzulmán, az, az csak azt jelenti, hogy ők alárendelt szerepben vannak, és minden rossz, ami onnan jön. Miközben vannak ott azért erős feminista nők, akik lehet, hogy egészen másként gondolkodnak erről. Tehát azt is biztosítani kell, hogy számos autentikus forrásból szerezzünk gondolatokat, meggyőződéseket a nőktől. És ne gondoljuk azt, hogy mi lehetünk annyira magabiztosak, hogy előírhassuk más nők számára, hogy mi a helyes út a világ másik részeiben. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást. Úgy gondolom, most a bizottságot illeti a szó, vagy nem? Vagy Passos asszony kíván zárszóval élni? Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, szeretnék. És köszönöm hozzászólás, a hozzászólásokat képviselőtársaimtól, Maria Gabrielnek, és átadom ezeket a gondolatokat, aki a vélemény szerzőjeként remélem, hogy megszívleli ezeket az aggályokat és gondolatokat. Sajnos nem lehet itt, és az is sajnálatos, hogy az Európai Bizottságtól nincs itt senki. Reméljük, hogy azért lesz alkalmunk még más egy, még egy fordulóban megvitatni a kérdéseket, és a bizottság akkor tud majd választ adni. Maria Gabrielnak átadom mindezt, amit hallottam. Yes, please, you have... Öné a szó, asszonyom. Köszönöm. Nem az Európai Bizottságot képviselem, hanem a külügyi szolgálatot. Ám hozzászólnék a felvetett gondolatok némelyikéhez, ha megengedik. Teljesen egyetértek Pásztos asszony nyitó gondolatával, hogy a nőjogok emberi jogok. Az emberi faj fele nő. Ez lenne a kiinduló pont. Ami a négy gondolatot illeti, amelyet Gabriela asszony nevében mondottak el, én is továbbadom ezt Stavros Lambrinidisnek, az EU főmegbizotjának, ezeket a gondolatokat, illetve azt a kérésüket, hogy legyen figyelemmel a női jogainak kérdésére. Ő maga egyébként meglehetősen aktíve területen, Éppen most találkoztunk az Emberjogi Igazgatóság szervezésében a Lambrindis úrral, és ez a váltalap behozott konkrét téma, és egyik egyik fókusz témája a nők jogainak érvényesülése. Feltett egy körkérdést abban, az ülésen, hogy mit lehet konkrétan tenni a nők jog életének javítására az ő munkája révén. Tehát úgymond rajta van a témán, és a nők jogok megjelenítése a stratégiai dokumentumokban szintén cél. A, az a stratégiai keret az emberi jogokról és a demokráciáról, amelyet a tanács júniusban fogadott el, tartalmaz konkrét és kifejezett tételeket a nők jogairól, mint az Európai Unió stratégiai érdekeiről. Az a cselekvési terv, amely kiegészíti ezt a stratégiai keretet, magában foglal négy-öt konkrét szöveg helyett, ahol konkrét cselekvéseket irányoz elő a szöveg, ahol is az Európai Unió egészében, beleértve a külügyi szolgálatot, az Európai Bizottságot és a tagállamokat is lépéseket kell tegyenek a nők jogainak érvényesítésére és a nemek közötti egyenlőség erősítésére. Az a kérd, azt a kérdést illetően pedig, hogy meg kell hallgatni a nőket. Nos, ezt a főképviselő folyamatosan megteszi a külföldi útjai során a civil társadalom képviselőivel találkozva, sőt, szokottnál gyakrabban női szervezetekkel is eszmét cserél, és a szakpolitika alakításában is érvényesítjük ezt. Ezt az emberjogi párbeszéd és konzultáció keretében is megtesszük, én vezettem ezt a munkát az elmúlt öt évben, és így személyes tapasztalatomként mondhatom, hogy rendszeresen érvényesítjük a párbeszédek, konzultációk során a nők jogainak konkrét témáját. És aztán még egy konkrét példát felhozva a nők meghallgatásáról a válságkezelésben, a különös biztonságpolitikában, ahol női tanácsadók és fókuszpontok működnek, az operatív munkánkban éppen ez egyik cél, hogy meghallgassuk a női szervezeteket, csoportokat, és ennek gyakorlati haszna is van. Gyakorlati való életben való példánk a csádi missziónkból, ahol is a nők, a tanácsadó a nőkkel való kapcsolattartás révén tudott meghatározni témákat, és például egy, egy fegyver, titkos fegyver raktárat így fettek fel, ezt az ensz a jelentették, és fel is lépett az ENSZ eh, csádban egy misszió révén. Tehát ez csak egy konkrét példa arra, hogy a nők meghallgatása milyen más egyéb hasznokat is hozhat, például egy ország belbiztonsága ügyében. Köszönöm szépen, Gurmai asszony kért még szót. Köszönöm, egy kicsit késtem. Nagyra értékelem, hogy meghallgatva az önök eh, aggájait, és az is helyén való, hogy a nőként jól értheti, hogy, hogy mit értünk pontosan e gondolatok alatt. És az is fontos, hogy Kathy Ashton is felvállalja komolyan, nagy megfelelő komolysággal ezeket a témákat. Az elmúlt időszakban több nő került a döntéshozó posztokba, mióta Ashton asszony viszi a külügyi szolgálatot, ez pozitív eredményként könyvelhető el. Fontos vélemény ez, hálás vagyok a jelentéstevőnek, a fogalmazónak. Az is fontos, hogy végig számba vette az összes pontot, melyet mérlegelnünk kell. Az is fontos, hogy említést tett az Európai Bizottság női kartájáról, ami nőjogi kartaként kell, hogy meghatározása kerüljön. Ez több is, mint egy puszta karta. Az Európai Bizottság munkájának alapja kell legyen egyfajta mainstreaming tevékenységet előrányozva, hogy megjelenjen a bizottság munkának minden vetületében a nők joga. Fontos mindannyiunk számára ez. Stavros Lambrinidis görög kollégánk és a parlament alelnöke volt, nagyon progresszív a hozzáállása ebben a témában. Fontos, hogy komoly szerepet kapjon, különösen a civil való párbeszéd terén, hiszen ez kulcsfontosságú. Az is fontos, hogy mérlegeljük azt, hogy a jelentéstevő vegye figyelembe az arab tavasz jelenségét, hiszen hagy legyünk világosak, a forradalom éllavasai a nők voltak az arab tavasz minden országában. Magyarországon a 90-es években, amikor a rendszerváltás lezajlott, nők voltak az éllovasok, és aztán később, aztán nem sok nőt láttunk a döntéshozó posztokon. És ami arab tavaszban történt, ott is látjuk, hogy, hogy a fordalmat a nők vitték előre, most meg nem sok nőt látunk a döntéshozatalban. Fontos, hogy kvóták érvényesüljenek. Aztán hangsúlyoznunk kell a nők szerepét, és teljes részvételét a politikai és gazdasági döntéshozatalban. Különösen a, a, a fordalmak utáni stabilizációban. Ám a válságokban is nagyon sajátságos szerepe van a nőknek. A válságokat általában a férfiak dominancia okozza, ez tény. Aztán kiorvosolja a válságot, inkább a nők. Nagyon sok barátom van, nagyon sok nő, aki arról ad számot, hogy nagyon nehéz. Tehát amikor nehéz a helyzet, akkor, akkor kapják meg a nők csak a, az irányítást. És remélem, hogy a és azt is gondolom, hogy az AFET sokkal inkább nőjogérzékenyebb lehetne a munkájában, mint amennyire az. És most ezt a vitát lezárjuk, és bejelentem, hogy a módosítók leadásának a határideje szeptember 29-e 12 óra, és októberben szavazunk, és novemberben a plenáris van. Tehát no, november 7-én, november 7-én szavaz az AFET. És ezzel áttérhetünk az utolsó pontra, a 17-esre. A következő ülésünk október 10-én lesz, 9-től 12.30 és 15 és 18 óra 30 között. Így ezt a az ülést most berekeztem. Remélem, hogy október 10-én találkozunk. Köszönöm.